Kedves kollégák, kérem mindenki foglalja el a helyét, elkezdjük a szavazást, kérem üljenek le. Kedves kollégák, megkezdjük a szavazást. Az előző ülésünk összefoglaló jegyzőkönyvét mindenki megkapta. Van-e bárkinek észrevétele az előző napok jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Ha nem, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Okay, we begin the votes. Elkezdjük a szavazást. Vagy még pontosabban mondva, én elkezdem a szavazást, és hogyha valaki nem ül, az nem szavaz. Kiria de Kaiser, a logo, parakaló. De Kaiser asszony, tessék parancsoljon. Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur un table qui... Elnök úr, nem akarnék egy olyan esetet felhozni, amely tegnap itt a teremben történt, és amely valóban méltatlan a házra. Rompoly urat támadták meg, de azt gondolom, hogy a tanácselnök maga is megvédheti magát. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy elfogadhatlannak tartom, hogy a parlamentben valaki olyasmit mondhat, hogy az én hazám nem volna ország. Az Európai Unió alapító állama hamarosan az EU soros elnöke lesz, és ilyen módon nem tudom elfogadni, hogy valaki ilyen gyakorlatot, ilyen verbális gyakorlatot folytasson ki. Elnézésre követek, kikövetelem, hogy kérjen elnézést. Nos, tehát akkor a napirendre térünk rá. Valien asszony jelentéséről az energiaközösségen belüli energiaipari infrastruktúra érintő beruházási projektekről szavazunk. Batten úr, ügyrendi felszólalás. Köszönöm szépen, ügyrendi felszólalás. Ugyanazon szabály alapja, mint az előző kolléga. Felács kollégára szeretnék utalni. A Lisszaboni szerződésről beszélt, anélkül, hogy konzultálta volna dokumentumokat, sajnos nem lehet hallani a felszólalót. Politikáról van szó, és azt kérem, hogy hallgassák meg, hogy kinek mi a véleménye, és ezt szokjanak hozzá. Mr. Mr. the previous statement was, the previous statement was a statement. Button úr, egy nyilatkozatot, egy állítást hallottunk a tegnapi eseményre, ez nem ügyrendi pont volt, és ezért az ön ügyrendi pontja nem volt helyes. Most pedig lépjünk tovább a szavazásra. Tehát a napirendem jelent